Bene. Buongiorno a tutti. Mindenkinek jó napot kívánok! Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy itt vannak velünk. Köszönöm még egyszer, tehát, hogy itt vannak a vendégeink. Elkezdjük az ülésünket ugyanis nagyon fontos ülés lesz. Először is van néhány formális dolog, amelyekről szólnom kell, mielőtt a az eszmecserére sor kerül. Először is a napirend tervezett elfogadásáról van szó. Azt hiszem, hogy itt nincs semmiféle ellenvetés. Van néhány közleményem, a 2017 áprilisi plenáris ülésen a múlt héten három sürgősségi állásfoglalást fogadtunk el Oroszországgal kapcsolatosan, a második Fehér Oroszországgal volt kapcsolatos, a harmadik állásfoglalás pedig Bangladessel, és különösen a kiskorúak házasságával foglalkozott. Március 26-án volt a második évfordulója annak a katonai intervenciónak, amelyet Jemenben, amely Jemenben, amelyre Jemenben került sor, és tudjuk azt, hogy több mint tízezer embert öltek meg, több százezer embernek kellett elhagynia a lakhelyeit három millió embert áthelyeztek, és tudjuk, hogy Jemenben milyen nagy a válság jelenleg. Április 20-án a tanács, a külügyi tanács elfogadott egy állásfoglalást Jemennel kapcsolatosan, és a mi szakbizottságunk majd foglalkozik eh, a jemeni helyzettel, Mogherini biztosasszonynyal eh, együtt, mert mindenképpen eh, meg kell oldani ezt a konfliktust, és egy nemzetközi megállapodásra van szükség. Tudjuk azt is, hogy holnap délelőtt itt lesz velünk Stavros Lambrinidis úr, aki az emberjogi kérdésekkel foglalkozik. Etiópia kérdése is felmerül majd holnap, ugyanis Lambrinidis biztos úr nemrég Etiópiában járt. Most pedig megnyitjuk a meghallgatást a kiskorúak házasságáról, a gyermekházasságokról. Tudjuk azt, hogy ez a téma az emberi jogokat súlyos mértékben sérti, és mindenki elítéli a gyermekházasságokat. Azt tudjuk, hogy a fejlődő országokban három közül egy leánygyermeket 18 éves kor alatt adnak férjhez. Itt azt látjuk, hogy Közép-Ázsiában és Kelet-Ázsiában 10%-a a lányoknak szinte gyermekként megy férhez. 2050-ig várható, hogy 350 millió leány érint majd ez a kockázat, nevezetesen, hogy 18 éves kora alatt adják férhez. A, a múlt héten elfogadtunk egy sürgősségi állásfoglalást Bangladessel kapcsolatosan, amely szintén foglalkozik a gyermekházasságokkal. Van egy törvény, amelyet nemrég fogadtak el, ami kimondottan a gyermekházasságokkal foglalkozik, és ebben azt látjuk, hogy a lányoknak 18 éves kor lenne az alsó korhatár, a fiúknak pedig 21 a házasságra, de hát ezt nem tartják tiszteletben. Úgy tűnik, hogy a gyermeklányok számára az egyedüli lehetőség a házasság, a gyermekházasság, mindenképpen véget kell venni az erőszakos gyermekházasságoknak, amelyek sok esetben online kerülnek meghatározásra. Most pedig természetesen nagy örömmel adom meg a szót a Nőjogi Bizottság elnökének, Linkevics Ute elnökasszonynak. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! tudjuk, hogy a Nőjogi és Esélyegyenlőség Bizottság üdvözli ezt a közös meghallgatást. A gyermekházasságok problémája nagyon is széles körű, és megsérti az em, a gyermekek jogait, a lányok jogait, nem teszi lehetővé számukra az oktatásban való részvételt. Éppen ezért a világban fontos a gyermekek jogait biztosítani. Van a Fejlesztési Bizottsággal egy közös jelentésünk, valamint a bizottságnak is van egy jelentése az esélyegyenlőséggel kapcsolatosan, amelyek szintén foglalkoznak a gyermekek jogaival, Sok tehát a dokumentum, minden területen fontos az, hogy az e- Európai Unió külső kapcsolataiban a gyermekek jogai biztosítva legyenek, hogy a prioritásokat meghatározzuk az Európai Unió számára is. A szakértői tanulmányok beszélnek arról, hogy le lehetne csökkenteni a gyermekházasságokat azáltal, hogy az oktatásba bevonjuk a nőket és a lányokat, valamint a gazdasági életbe. A szakbizottságunk részt vett számos ülésen, a legutóbbi időben a New Yorki ülésen is. Azonban a gyermekházasságok nem csak Európán kívüli lányokat érintenek. Az Európai Unión belül is érintve vannak a lányok. Tudjuk, hogy létezik az isztambuli konvenció, amely foglalkozik a nők elleni erőszakkal, és bátorítja ez a konvenció azt, hogy olyan intézkedések jöjjenek létre, amelyek lehetővé teszik azt, hogy véget vessünk az erőszakos házasságoknak. Sok esetben a, a fiúkat is érinti ez a probléma. A gyermekeket be kell vonni az oktatásba, ezzel is lehet könnyíteni a helyzetükön. Úgy gondolom, hogy manapság mindenképpen fontos, hogy a, az emberek eh, tudjanak a gyermekházasságokról, közös erőfeszítésekre van szükség, hogy a problémákat megoldjuk. Most pedig visszadom a szót az elnök úrnak. Köszönöm. Akkor megkezdjük a meghallgatást, és megadom a szót a vendégeinknek. Szeretnék, szeretném én is bemutatni a vendégeket. Először is köszönetet mondok a gyermekek jogaival foglalkozó ENSZ bizottság elnökének, elnökét üdvözlöm is, és köszönetet mondok neki, hogy elfogadta ezt a meghívást. Benyám David Mezmur professzor úrról van szó, az ő ENSZ bizottsága nagyon sokat tesz a gyermekek jogainak a védelmében, foglalkozik az egész dokument, tehát a dokumentációt megkapták a parlamenti képviselők, a Libe Bizottság képviselői is. Ön tehát gyermek, a gyermekek jogaival foglalkozik. Számítunk az ön tapasztalataira ezen a területen, ugyanis fontos figyelembe venni azt, hogy milyen felelőssége van a különböző államoknak abban, hogy felszámolja ezt a témát. Körülbelül 10 percre adom meg önnek a szót, és aztán meglátjuk, hogy hogyan is lesz tovább majd a meghallgatás. Köszönöm szépen. És köszönöm a meghívást is. Ez nagyon kedves a szakbizottság részétől. Harmadszor vagyok most itt, és novemberben is jártam már a Libe bizottságban. Januárban az afrikai Unió-EU találkozón voltam. Örülök, hogy itt vagyok. Igaz, hogy már háromszor voltam itt. Mégis az a benyomásom, hogy sok minden történt már a gyerekek jogaival kapcsolatosan. Különös köszönet érdem, köszönetet érdemelnek a társelnökök, és az is nagyon fontos, hogy a szakbizottság rendjén hangsúlyjal szerepeltetik a gyerekek ügyét. Szeretnék néhány szót szólni a gyermekházasságokról számunkra is nagyon lényeges a bizottságunk számára. 196 állam részese az egyezménynek, és eh, a bizottság elé kerül sokszor ez a kérdés az államok közötti egyeztetésben, de a nők elleni erőszak, illetve a káros gyakorlatok is napirendre kerülnek, ezek között a gyermekházasság. A gyermekjogi egyezmény áll a munkánk központjában. Először is az államok kötelezettségeire vagyunk figyelemmel, vagyis, hogy tiszteletben tartsák, védelmezzék és teljesítsék azokat a kötelezettségeket, hogy a gyerekek elleni erőszakot megakadályozzák. A gyermekházasság prioritás és kritikus kérdés, mert horizontális kérdésről van szó, kihat a gyerekek védelmére, tiszteletére és ezeknek a jogoknak a teljesülésére. Nem csak egy egészségről, oktatásról is van szó, és a játékhoz való jogról, stb. A bizottságunk több kérdésben rögzített álláspontját egy jegyzőkönyvben, illetve a fenntartások, amelyek az egyezménye kapcsolatosan születtek, illetve más nemzetközi eszközökkel kapcsolatosan, ez is fontos ügy. Ezek diszkriminatív jellegűek is lehetnek, vagy nagyon széles körűek. Hogy lehet, hogy egy állam olyan fenntartást közöl, amely gyakorlatilag azt mondja ki, hogy én, mint állam diszkriminálni szeretnék, miközben aláírok egy diszkrimináció elleni egyezményt. Ez fontos kitétele az egyezménynek. Nagy kérdés, hogy hogyan lehet ehhez képes fenntartást közölni. Ez olyas valami, amire szeretném felhívni a figyelmüket a korai fejlődésnek a jogát is érinti a gyermekházasság, illetve a gyermekek részvétele nem csak a hozzájárulás szintjén, vagy a beleegyezés szintjén, mi történik azokkal a gyerekekkel, akik ilyen házasságokból születnek, stb. Ezek is nagyon kérde- érdekes kérdések. Végső soron a fő kritérium, amely meghatározza, hogy meghatároz, megfelele valaki az egyezménynek vagy sem a gyerekházasságok összefüggésében, az az elf, hogy a gyerek érdeke kell, hogy érvényesüljön. Ez az eljárási szabályokban is érvényesül, illetve a tartalmi szabályokban is. Ami a fenntartásokat illeti, vannak olyan esetek, amikor országok jönnek a bizottság elő, és mondjuk úgy definiálják a gyermek fogalmát, hogy nem 18 év a nagykorúsági határ, hanem például 16 Malawi esetében, és nagyon nehéz volt Malawi esetében a gyermekházasságok ügyében előrelépni, pontosan amiatt, hogy már a 16 éveseket felnőttnek minősítik. Aztán voltak olyan államok, ahol voltak jogszabályok, és harmonizálták a jogszabályokat, különösen a gyermekházasság esetében, de az volt a reakciójuk, hogy még nem áll készen a társadalom arra, hogy jogszabályán szabályozzák ezt, de hát ez része a folyamatnak, hogy előkészítse, felkészítse a társadalmat a változásra, a kötelezettség a tiltásra és a büntetés is vonatkozik, tehát ez két kötelezettség. Először is tiltani kell, másrészt pedig jogi eszközökkel büntetni ezeket az eseteket. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes szülő vagy családtag, aki megsérti a szabályokat, ő ellenük eljárás indul különösen a testi büntetés esetében igaz ez, csak azért, mert ez tilos, ez még nem jelenti azt, hogy mindenki, aki testi fenyítésben részesíti a gyerekét, bíróság elé kerül. Azután a szexuális kapcsolatban a beleegyezési kor vannak esetek, amikor egy országban 18 év a beleegyezés korhatára, de 16 a házassági szempontból a felnőtt, a nagykorúság határ éve. A minimális házassági életkor aluli kivételek érdekesek még. Sok országban kivételt képez, hogyha a szülők beleegyeznek, vagy hogyha a fiatal lány terhes, de ezek nagyon restriktív kivételek, és a kivétel nem lehet, nem válhat szabályá az alkalmazásban. Nagyon korlátozott, korlátozott körülmények között érvényesülhetnek csak ezek a kivételek. Két lényeges kivételt kell kiemelni, és regionális szinten vannak olyan országok, ahol magasabbak a normák a gyerek házasság tekintetében a 21. cikk az a gyerekjogi kartában, <clears throat> amelyet az afrikai országok alá írtak, ez kimondja, hogy 18 ország, 47 afrikai ország írta alá, tehát ők azt mondták, hogy 18 év a házasodási korhatár. Amikor magasabb a kötelezettség regionális eszközök vagy nemzetközi eszközök értelmében, vagy a belföldi jog alapján, akkor az egyezmény leszögezi, hogy a legszigorúbb szabályt kell betartani. Aztán vannak olyan esetek, amikor szexuális bántalmazás történik, vagy nem ilyen erőszak, vagy voltak viták a terminológiával kapcsolatosan, ez kényszerházasság, korai házasság, gyermekházasság ez nem csak arra vonatkozik, hogy mikor kell bíróság elé vinni valaki, hanem eh, akár már az adagyűjtésnél is érdekes lehet eh, egy ilyen fogalmi különbség. Bizonyos diszkriminációs esetek akkor eh, merülnek fel, amikor a gyerekek már házasságba léptek, vagy de ilyenkor kizárják őket az iskolából, mert teherbe esik, vagy mert férhez megy. Mi történik a gyerekekkel, akik ilyen házasságból tört, születnek, ezek mind olyan kérdések, amelyek tekintetében iránymutatást szeretnénk adni az államoknak. Néhány perc is befejezem. Feltesszük gyakran magunknak a kérdést, és szeretnénk, hogyha az államaink is megválaszolnák, az a hozományok, vagy az a nőkét fizetett összegeknek a az um, esete mennyibe növeli a kiszolgáltatottságot. Ahol például fizettek a mennyasszonyért, ott kényszer alá kerülnek a gyermekek, ami a szolgáltatásokat illeti, amiket gyerekeknek nyújtanak. Gyakran a koordináció kérdése merül fel, különösen a horizontális koordináció az oktatási, az egészségügyi, az igazságügyi és az ágazatok és az a média között. Mi a férfiak szerepe az ilyen esetekben, mi az oktatás szerepe, és nem csak az ingyenes kötelező alapfokú oktatás, de hogy mi ennek a tartalma? Az FGM összefüggésében a női nemi szervcsonkítás esetében vannak lányok, akik nem akarnak hazamenni az szünidőben, mert akkor hajtják végre ezeket a beavatkozásokat leginkább. Ez is jó példa arra, hogy az oktatáson keresztül menekülhetnek meg ettől a visszaéléstől a lánygyerekek. Az adatgyűjtéssel kapcsolatosan is szeretnék néhány szót szólni. A fejlődő és fejlett országokra is igaz az, hogy előfordul, hogy eh, részletes adatokat nem kapunk sokszor államoktól, és eh, ez nagyon fontos probléma. Vannak olyan országok, ahol eh, sikeresen küzdenek a gyermekházasságokkal szemben, de ez csak városi térségekben sikerül ezt megtenni, vidéken nincs ilyen nagy előrelépés. Jó lenne lebontani az adatokat az etnikai kisebbségekre, vagy vallási csoportokra. Vannak, vannak olyan esetek, amikor nem látjuk a trendeket kibontakozni, mert az érintett ország például nem végez el két egymást követő háztartási vizsgálatot, és nem látjuk, hogy hogyan alakul az gyermekházasságoknak az ügye. Én most ezzel abba is hagynám, és nagyon kíváncsi vagyok az észrevételekre. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm az elmondottakat. Most pedig következik Fredrik Malberg, akit szintén beszeretnék mutatni önöknek. Ő a kiskorúak ombudsmanja Svédországban 2008. novemberre óta. Svédországban az első ilyen ombudsmant 93. július 1-én nevezték ki. Svédországban az ombudsmannak lehetősége van a különböző kormányszervezetektől, helyi, városi szervezetektől kikérni az információkat azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is tartják be az ENSZ gyermekjogi konvencióját és be is idézheti a különböző szervezeteket az ombudsman, hogy ha visszáságokat talál. Tíz percre adnánk meg önnek is a szót, és még egyszer köszönjük, hogy itt van. Eh, för inbjudan till den här viktiga hearingen om barnäktenskap. Eh, det är ett viktigt initiativ i ett ämne där Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a rendkívül fontos kezdeményezést. És nagyon örülök annak, hogy egy olyan ország, mint Svédország, a hazám, sokkal többet tehet az, a gyermekek jogainak védelméért. Ez egy olyan probléma, amiről eddig még nem beszéltünk eleget. Az európai országokban mégis egyre többet hallunk, különösen Svédországban. Hadd mondjak néhány tapasztalatot el, és olyan dolgokat, hogy mit próbálunk tenni. Nazvin például azt mondja az ombudsman hivatalnak, a kollégáknak, hogy rendkívül meg, megijedt, amikor a svéd migrációs hivatalban először megjelent, mert nagyon rossz volt. Annyira féltem, alig kaptam levegőt, mondta. Renge, szörnyűséges dolgok történtek, a nevemet sem tudtam, annyira féltem. Nazvin azt mondta, hogy azt hitte, hogy végül börtönbe zárják majd az, a megbeszélés végén. Néhány héttel ezelőtt, március 24-én a Gyermekombudsman hivatal éves jelentését átadta a kormánynak a gyermekmenekültekről. 2015 óta 600 gyermekkel beszéltünk, akik Svédországba érkeztünk, minden ponton családokkal, egyedülutazókkal egyaránt. A beszélgetések célja az volt, hogy megfelelő helyet biztosítsunk a gyerekeknek, hogy elmondják tapasztalataikat, gondolataikat, nézeteiket. Nazvin azt mondta, hogy eh, kérte, hogy egy nővel beszélgethessen, mert annyira félt a férfiaktól, de ez nem sikerült. Úgyhogy azt mondta nekünk, hogy eh, semmifél, semmit nem kértek, eh, kérdeztek tőle arról, hogy a menekültes eljárás során nem kérdeztek tőle semmit, hogy nemi szervek csonkításán át kellett, hogy essen, de az FTM-ről már kérdezték. A beadvány megbeszélése után elmondta, hogy azért hagyta el az országát, mert el akarták adni házasságra. A migrációs tanács pedig azt mondta, hogy ez nem, azt mondta nekik, hogy ez nem volt fontos tényező. 2015-ben rengeteg szervezet volt, amely figyelmeztetett arra, hogy fiatal lányokat, nőket szexuális és szexuális erőszaknak esnek áldozatnak, kényszerházasság, gyermekházasság, és emiatt próbálnak elmenekülni az országukból. Az UNHCR ennek tudatában volt, de sajnos a, az, ahogy fogadjuk a menekülteseket Svédországban, e, az, azon ez még nem látszott. 123 gyerek jelezte a beérkezettek közül, hogy kényszerházasság, hogy házasok voltak de a hatóságokkal való beszélgetésben ez aztán kiderült, hogy sokkal nagyobb tényleges szám kell, hogy legyen. Malmőben önmagában 65 lány volt házas, aki, akik még mindig a, a megbeszélést követően egy nagyon fárasztó vagy bántó megbeszélés közvetében az úgynevezett gyermekek, házas gyermekek helyzetét nem sikerült mégsem felderítenünk. Nem sikerült megfelelő számokat találnunk. A hatóságok nem kapnak elég támogatást, sőt útmutatót sem. A svéd jogszabály hiátusban, hiátus van a külföldön kötött gyermekházasságokkal kapcsolatban. A hivatalom a kormánynak egy levelet írt, és ennek alapján egy vizsgálatot indít. Erősebben javasoljuk, hogy védjék a, az érintetteket a gyermekházassággal és a kapcsolódó bűncselekményekkel szemben. A jelenlegi helyzet alapján talán más országhoz hasonlóan, EU országhoz hasonlóan nem, nem az, hogy nem egyenlően bánunk a gyerekekkel, hanem kettős normát alkalmazunk. A Svédországban lett letelepülő gyermekek nem házasodhatnak. Erre vonatkozóan poszterek vannak, elmagyarázok nekik, hogy eh, mit kell tenni, hogyha attól félnek, hogy házasságra kényszerítik őket. És ennek veszélyekor a szociális szolgálat kell, hogy gondoskodjon a gyerekről. Ez világos és helyes. És eh, jó oka is van ennek, amit az előző előadóktól hallottunk. A gyermekházasság súlyosan eh, sérti a gyermekek jogait. A gyermekházasság a, egy leánygyermek fejlődésének a legnagyobb fenyegetése. Nagyon kikerül az iskolából, csapdába kerül, erőszak áldozata, visszaélés, nemi erőszak, kényszerházasságból származó terhesség, és nagyon gyakran halált okoz, és 15-18 éves koruk között. Az ENSZ Gyermekjog Bizottsága szerint a gyermekházasságot hagyományos szokásnak kell tekinteni, amely azonban károsítja a gyermek egészségét. Ez a bizottság, és ugyanúgy a, a nők elleni diszkrimináció minden formája bizottsága elismerte, hogy a gyermekházasság, amely korábban kényszerházasság volt, nem teszi lehetővé a gyerekek számára, hogy teljes mértékben kimondhassák egyetértésüket vagy ellenvetésüket ezzel a házassággal kapcsolatban. Az ilyen ház, ö, ö, esetek feldolgozása nagyon nehéz, mert a házasság tényének a, az elmondása a gyermeken múlik. Amennyiben tehát a gyerek úgy gondolja, akkor a legidősebb házastársal eh, együtt el lehet őt elhelyezni, anélkül, hogy eh, azt kivizsgálnánk, és hogyha mégis eh, kényszerházasság, gyermekházasság gyanúja merül fel, akkor nincsen semmiféle olyan követelmény, amely szerint a migrációs hivatalnak segítenie kell ennek a gyereknek. Most viszont igen egyértelmű véleményt határoztunk a javaslattal, kapcsol- a javaslattal, és remélem, hogy a migrációs hatóság ezeket a véleményeket figyelembe veszi. Gyermekombudsmanként Svédországban azt kérdeztem, hogy vajon ezt a felelősséget miért a gyermek vállára helyezzük? azt a felelősséget, hogy lépjen, vagy egyetértsen, vagy egyáltalán legyen véleménye a házasságról, vagy a házasság ellen abban segítséget keresen. Svédországban az a gyerek, akinek letelepedési jogot kap, annak nem áll jogában mindezt megtenni. Gyermekek védelméről beszélünk, és szilárd meggyőződésem, hogy nem tudunk kettős normával tovább élni. Van a, van a gyerekeknek az a joga, hogy letelepedjenek, és egy másik szabály, akik menedéket kérnek Svédországban. Egyértelmű üzenes Lizának, aki Svédországban született és ott kér menedéket, ugyanazt kell, hogy tudjuk mondani minden gyermek Svédországban és más EU tagállamban, és jogot kell, hogy érvényesítsen arra, hogy gyermekházasság nélkül élhesse élét, ne legyen arra kényszerítve, ne rabolják el, ne erőszakolják meg, ne szigeteljék el, ne essen akarata ellenére teherbe. Minden gyermek számára biztonságos gyermekkort kell biztosítanunk. Ezt, és örülök a kérdéseiknek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy elmesélte a tapasztalatait és a javaslatokat is a mi munkánkkal kapcsolatosan. Most pedig szeretnék köszönetet mondani a Girls Not Brides nevű szervezetnek, amely több mint 700 szervezettel tartja fenn a kapcsolatot. Itt van velünk Lakshmi Sundaram, aki a legutóbbi kihívásokról fog szólni nekünk válsághelyzetekben, akár humanitárius válsághelyzetekben, hogyan is alakul a leányok helyzete. Itt is látjuk, hogy vannak javaslatok azzal kapcsolatosan, hogy a parlamenti képviselők hogyan járhatnának el, hogyan lehetne javítani a munkánkon. Tíz percet kap. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a meghívást, hogy itt szólhatok önök előtt ma. Nagyon sok tapasztalatról tudunk itt az Európai Unióban is, de én egy lányról szeretnék beszélni, az Európai Unión kívül élő lányról. Őt Laksminak hívják, csak úgy, mint engem. Laksmi, Laksmit erőszakosan egy éves korában már férhez adták, és ő erről egyáltalán nem tudott. Amikor aztán tinédzser lett, a családja arra vette rá, hogy hagyja ott az iskolát, és menjen el a férje házához. De ő erről semmit sem tudott. Lakshmi egy nagyon bátor fiatal hölgy, és szintén foglalkozik a mi szervezetünkkel. Mellesleg az egyik olyan első eset volt Indiában, amely napilágra került, és egy aktivista lett a mi szervezetünkben. Azt hiszem, hogy az ilyen típusú történeteket nem szabad elfelejteni, mert a közös felelősségünk az, itt is, az Európai Unióban és máshol is, hogy ilyen nehéz helyzetekkel ne találják magukat szembe, se Laksmi, se mások. Laksmi testvérei, Laksmi lánya ne kerüljön ilyen helyzetben. Már hallottunk más tapasztalatokról is, tehát Laksmi nincs egyedül. Nagyon sok az olyan lány, akiket férhez adnak kiskorúként és a gyermekházasságok hát a világon mindenhol megtörténnek, Brazília, Mexikó, Indonézia, Fülöp-szigetek, Iránban. Hallott már arról, hogy miért is foglalkozunk a gyermekházasságokkal. Hát ugye azért többek között, mert megsértik ezáltal a gyermekek jogait, hogyan lehet felvenni a harcot például az aids aztán a nők elleni erőszakkal, akkor, amikor a gyermekházasságok még inkább aláhúzzák ezeket a problémákat. Tehát itt számos más témával is foglalkoznunk kell nekünk, mint globális közösségnek, nem csak a gyermekházasságokkal. Természetesen tudjuk, hogy egy generáció alatt nem tudjuk leállítani ezt a helyzetet, megtörni ezt a helyzetet hogyha a lányok járhatnak iskolába, hogyha gazdasági szinten is lehetőségeik lesznek, akkor mindent meg fognak tenni, hogy az ő saját gyermekeiket ne adják idő előtt férhez, és egyszer mindenkor a véget vesenek e-, ennek a gyakorlatnak. Ugye hallottuk tehát, hogy vannak gyermekházasságok, hogy ezek jelentősek. Tudjuk azt, hogy mi a helyzet az nők és a férfiak közötti egyenlőség terén. Ugye, a lányokat általában úgy tekintik, mint kevésbé értékes embereket, kevésbé értékesek, mint a fiúk. Látjuk azt is, hogy növekszik is a gyermekházasságok száma, különösen humanitárius területeken, például Libanonban, Jordániában, a menekültáborokban látjuk, hogy növekszik a gyermekházasságok száma. Azt is látjuk, hogy bizonyos jelentések arról szólnak, hogy a menekültáborokban a lányok 50%-át férhez adják idő előtt nem ismerik fel azt, hogy milyen hatalmas erőszaknak teszik ki a lányokat, akkor, amikor korán férhez adják őket, amikor erőszaknak vannak kitéve, akár a férjeik részéről, amikor idő előtt gyermekeket szülnek. Na, na most, mit lehet tenni annak érdekében, hogy vessünk véget a gyermekházasságoknak? Itt már a kollégák beszéltek néhány stratégiáról. A mi szervezetünk, Girls Not Brides, eh, ahogy hallottuk, eh, több száz szervezettel kapcsolatban vagyunk, kormányzati szervezetekkel is. Mindent megteszünk, hogy meggátoljuk a gyermekházasságokat, és támogassuk a eh, házas leányokat, hogy a hogy gyakorolhassák a jogaikat. De természetesen itt a fiúkkal is foglalkozni kell, hogy a szociális normák megváltozzanak. Az oktatás, az egészségügy, a jogi ö, jogsegély, mindezt biztosítani kell a lányok és a már férjezett nők számára. Támogatni kell a különböző akciókat. Van haladás az utóbbi években, Ugye 2011-ben indítottuk el a szervezetünket, és azt mondtuk, hogy 2030-ig fel kell számolnunk a gyermekházasságokat, az ENSZ-nek megvannak a dokumentumai, az Afrikai Uniónak regionális együttműködés folyik, számos országgal, nagyon sok új program létezik már, majd Turé kollégám is fog erről beszélni. Nagyon, de nagyon-nagyon sokat kell még tenni, sokkal többet. Az Európai Uniónak nagyon fontos a szerepe ezen a területen. Ugye mi egy túlkitett eszköztárt dolgoztunk ki, a gyermekházasságokkal kapcsolatosan. Ez egy olyan eszköztár, amelyet a azokban az országokban is használnak a parlamenti képviselők, amelyekben magas a gyermekházasságok száma. És természetesen ez rendelkezésre áll mindazok számára, akiket érdekel a téma. Nagyon fontos a donorok, a politikai erők szerepe. Fontos támogatni a, a különböző akciókat a gyermekházasságok megállításához. Ugye a fejlődésről, a hum, humanitárius jogokról sokat beszélünk, de többet kell a gyermekházasságokról beszélni, integrálni kell a témába az AIDS, az egészségügy, az oktatás, a szociális területeket is az Európai Uniónak is válaszolnia kell nagyon sok területen. Látjuk azt, hogy mennyire sérülékenyek a leánygyermekek. Az ilyen típusú munka, ha együtt működünk, ha együtt dolgozunk, akkor biztosíthatjuk azt, hogy olyan lányok, mint Lakshmi, akiről az elején beszéltem, ne kerüljenek ilyen helyzetbe hogy a testvérei és a gyermekei már egy szabad világban nőhessenek fel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Nagyon fontos ez a munka, fontos ez a tapasztalat. Azt is mondanám még, hogy jó lenne, igen, hogyha ez az eszköztár, ez a dokumentum itt rendelkezésre állna. Azt hiszem, hogy kint az asztalnál kaphatnak belőle. Itt van velünk Ramatu Touré Szenegálból, aki az UNICEF közép- és nyugat-afrikai regionális irodáját vezeti, és létezik az UNICEF-nek és a ENSZ népességi alapjának egy közös programja, amelynek célja továbbá e, a kiskorúak és a gyermekházasságokkal kapcsolatos probléma. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm a társelnököknek is, hogy meghívtak, és hogy beszélhettek itt. És nagyon hálásak vagyunk az EU kötelezettségvállalásainak is a gyermekházasságok megakadályozása érdekében, illetve hogy az EU csatlakozott a gyermekjogi egyezményhez. Ez a támogatás és kötelezettségvállalás, amelyet tapasztaltunk az EU részéről, az UNICEF nevében gondolom, illetve a saját szervezetem nevében. Nagyon lényeges, hogy megfelelő esélyt adjunk azoknak a gyerekeknek, akiket e, még gyerekkorukban férhez adnak. A problematikus eh, cselekvések, reakciókra is szeretnék eh, hivatkozni, de még mielőtt elkezdeném, szeretném elmondanám Afiba történetét. Múlt hónapban találkoztam vele Nigerben, ez az ország az, ahol a leggyakoribb a gyerekházasság. 76%-ban 18 év előtt mennek, igen, 76% a lányok férhez, és 24% 15 éves kor előtt. Afiba sem volt kivétel, másodikos volt, amikor összetörtek a reményei egy egészséges gyerekkorhoz. Tíz évesen egy 30 éves fér, férhez adták feleségül, 16 évig. Rémálom volt az élete. Gyakran megerőszakolta a férje, fizikailag bántalmazta, és 20 órát kellett dolgoznia, erre pedig az anyósa kényszerítette. 14 éves korában teherbe esett, de nehéz terhesség volt, és halva született a babája. Nagyon sok gyerekkel történik meg ugyanez Közép-Afrikában. Tízből négy gyereket, lányt 18 éves kor előtt adnak férhez. Az UNFB UNICEF programról szeretnék beszélni. 12 országban hajtják végre ezt az országot, Dél-Kelet-Ázsiában, Fekete-Afrikában és a közel-keleten, az Európai Unió is támogatja ezt. Arról is szeretnék beszélni, hogy az ilyen programok hogyan javíthatják meg sok százezer gyerek és közösségeik életét. Végül, mivel sok országban jelen vagyunk akcióinkkal. Sikerült némi eredményt elérnünk, és szeretnék majd ezekkel kapcsolatosan is néhány szót szólni. Mint már említettem, a gyerekházasságoknak súlyosak a következményei. Tudjuk, hogy ez sérti a lányok emberi jogait, egészségi szempontból, oktatási szempontból, és a jövőhöz való joguk hoz, jogukat is csorbítja. foglalkozni kell azokkal a feltételekkel, amelyek ezt a gyakorlatot életben tartják, és ez a, az akció 12 országban zajlik, Burkina Faso, Ghana, Niger, Sierra Leone és Nyugat-Kelet-Afrikában, Etiópia, Zambia, és Nyugat- és Dél-Afrikára nézve, Banglades és Nepal, Ázsiában és Jemen a közel-keleten, ezek az országok, amelyek érintettek. Szeretnénk tanulságokat levonni ezekből az országokból, és ezeket átvinni más országokba, ahol igen gyakori a gyerekházasság. Családokat, közösségeket, kormányokat, fiatalokat vonunk ebbe, be a program, ebbe a programba be, meg akarjuk ott akadályozni, hogy túl korán adják férhez a lányokat, és támogatni azokat, akikkel ez már megtörtént. Ez nagyon lényeges, mert a gyermekházasságok jelenléte strukturális, kulturális okokból is levezethető. Szegénység, oktatási, gazdasági lehetőségek hiánya, ennek a viselkedésnek a társadalmi elfogadottsága, szociális társadalmi diszkrimináció a gyereklányokkal szemben, és nagyon fontosnak találjuk, hogy felhívjuk a figyelmet az alternatívákra, és ezeket lehetővé tegyük. Sok esetben a gyerekek, a lányok terhet jelentenek a háztartásra nézve, és erre megoldás a gyerekek kiházasítása, és így terhet termentesíti ez a családot, Ami a program eredményeit illeti, 12 országból eddig 7 országban nemzeti stratégiákat, törvényeket, politikákat dolgoztak ki a gyermekházasságok ellen. Csak tavaly 800 fiatal érintett ez a program. Rendszeres párbeszéd és közösség alapú kezdeményezések az eszközeink hogy a nemek szerinti szociális normákat meg tudjuk ismerni, és ezeket változtatni tudjuk. Több mint 7500 iskolába jutottunk el. A FIBA, akiről az előbb beszéltem, ő volt az egyik lány, akit ez a program támogatott. Néhány napot eltöltött a kórházban, és úgy döntött, hogy új életet kezd. Úgyhogy visszament a férjéhez, és egy kis mezőgazdasági vállalkozásba kezdett, 10 dollárt összegyűjtött, és elszökött, vette egy buszjegyet, és hazaszökött a szülőfalujába, és a programunk által támogatott oktatási programban vett részt, illetve egy oktatási programban, most 18 éves, és tagja a korábbi kislány menyasszonyok szövetségének, és az családon belül erőszak túlélőinek szövetségének is tagja. Múlt hónapban beszéltem vele, és azt mondta, hogy Szabó szeretne lenni. Van egy varrógépe, és szeretne önállóvá válni, pénzügyileg önállóvá, mert amikor egy nőnek nincsenek pénzügyi erőforrásai, akkor a férfiaktól függ, ezt nem akarom. Többé sem az apámtól, sem a férjemtől nem akarok függni. Lezárásképpen néhány gondolatot szeretnék még önökkel megosztani ezzel kapcsolatosan, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le a munkánkból. Tudjuk, hogy globális szinten lassan csökken a gyerek házasságok száma. Ma négyből nagyjából egy lányt házasítanak meg gyerekkorában, 90-ben ez háromból egy lány volt, és a 15 év alatti a házasságok 10-ről 6%-ra csökkentek 90 óta. Vagyis, hogyha ez a fejlődés fenntartható, akkor továbbra is csökkenni fog a lánymenyasszonyok száma, de, és ez egy nagy de, mivel növekszik az a népesség, akár 2054 ig is több százezer fiatal lányt házasítanak meg 2050-re felült afrikai lesz. Én Nyugat- és Közép-Afrikában dolgozom. A folyamatos csökkenés nem elégséges ahhoz, hogy ellensúlyozza a népesség növekedés hatását. Összességében tehát abszolút értékben növekedni fog a gyerekházasságok száma. Ennek messzeható kulturális kihatásai vannak, a gyerek házasságot súlyos emberjogsértésnek kell tekinteni, és a fenntartható fejlődésnek is gátja. Arra vannak bizonyítékaink, hogy amikor a háttér okokat felszámoljuk, akkor a gyakor, gyakorlat visszaszorul, és végső soron meg is szűnik. Végül pedig, ha még ezt elmondhatom, az oktatás, az egészségügy, az igazságügy és a gyermekvédelmi rendszerek együttműködésére van szükség az érintett országokban, hogy ne ez legyen a családok számára az elérhető legjobb megoldás. Ez csak akkor történhet meg, ha multiszektorális megközelítést és integrált megközelítést alkalmazunk, és az érintettek között együttműködést indítunk, kormányokat bevonna, nemzetközi egyez szervezeteket, a civil társadalmat és közösségeket is bevonva, amikor a gyermekházasság domináns társadalmi norma, ezért nagyon, ilyenkor nagyon fontos a közösségekkel, családokkal kapcsolatot tartani, hogy az valási vezetőket is elérjük. Minden gyerek, a lánygyerekek is megérdemlik, hogy egy a gyerekkorukhoz joguk legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az előadását. Most pedig megadom a szót 5 percre Mark Giacomini úrnak, aki a külügyi szolgálat részéről igazgató helyettes, és emberi jogokkal foglalkozik. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen csak megismétlem mindazt, ami elhangzott a gyermekházassággal kapcsolatban. Először emberi jogsértés, de a diszkrimináció, a nők elleni és lányok elleni diszkrimináció szélesebb értelembe vett kérdésének része, ezért stratégiát kell kidolgozni a védő jogszabályoktól, a közösségi, társadalmi, ideológiai sztereotípiák és attitűdök megváltoztatásáig. A bizottság E, elkáros gyakorlata szemben határozottan védeni kérvánja a gyerekeket, és a gyermek gyermekek korai és kényszerházasságát elkerülni hosszú távú programokkal, hogy a gyermekek igazságügyi hozzáférése jobb legyen, a szolgáltatások erősödjenek, és a gyerekek biztonságos iskolában, jó minőségű oktatásban részesüljenek, tiszta vizet vízben tiszta vizet kaphassanak, és az erőszaktól megvédjék őket. Fontos az is, hogy a gyerekházasság prioritás az EU emberi jogi akciótervében is a 2016-2019-es programban. Az EU második gender akciótervének is része, ami 2020-ig tart. A 2008-as erőszak és diszkrimináció a nők és gyermekek ellen útmutatójának részeként, és a módosított a gyermekjogvédelmi nyilatkozat, amit március 8-án fogadtak el, egyértelműen kifejezi az EU akaratát, hogy a gyermekek elleni erőszakot prioritásként kezeli, és annak megoldását. Az EU intézmények és tagállamok egy rendszer erősítő felfogással próbálják a szükséges struktúrákat, intézkedéseket és szereplőket biztosítani, hogy a gyermekek jóléte megvalósuljon. Konkrét példa egy ilyen akcióra, ami az útmutató az irányelv hatája alatt tartozik, az a gyermekjog nemzeti stratégiája, a gender-szenzitív E, elemzések alapján. Politikai szinten az EU a gyermekházasság kérdését a vonatkozó partnerekkel, országokkal az emberi jogi párbeszéd részévé teszi. Banglades, Pakisztán, Nigéria, Grúzia például. E, ezek azok az országok, ahol az európai és Azerbajcsán, ahol a legmagasabb a a gyermekházasságok aránya. Az EU delegációk 60%-a a gyermekeket az emberi jog és demokrácia stratégiákban prioritásként kezelik. Természetesen részt veszünk a fejlesztési együttműködési eszközeinkkel is mindebben. Az EU 6 millió eurós programot biztosított az UNICEF globális programok számára a gyermekházasság elleni projektek felgyorsítására 12 ország közösségeire, oktatás, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, a, a gyermekek társadalmi szerepvállalásának erősítése. Banglades, Burkina Faso, Etiópia, Gána, India, Nepál, Niger, Mozambik, Sierra Leone, Uganda, Jemen és Zambia a programba tartozó országok. Az utolsó dolog, amiről beszélni szeretnék, az természetesen a 2030-as eh, program, amely lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a, a nemek közötti egyenlőséget erősítsük. Különösen az 5.3-as pontra gondolok, ami minden káros gyakorlatok megszüntetését emeli ki, mint a, a kényszerházasság, gyerekházasság és a nemi szervek csonkítása és minden erőszak, gyermekek elleni erőszak megszüntetése a cél. Végül pedig, ha lehet, három üzenetet szeretnék még megfogalmazni először. A gyermekházasság nem csak a gyermekek jogaival kapcsolatos, hanem a gyermekek és nők diszkriminációjával és erőszakával kapcsolatban is. Másodszorban a nők, ahhoz, hogy ennek véget vessünk, a gyerekeknek, lányoknak, asszonyoknak a társadalom minden szintjén hang, meg kell hallani a hangját, hallatni kell tudni hangjukat, és az életüket befolyásoló tényezőkörbe be, beleszólásuk kell, hogy legyen. Harmadrészt pedig a diszkriminatív társadalmi normák és gender sztereotípiák megszüntetésére van szükség. A fő csatorna természetesen az oktatás, ez az, ahol a fenntartható fejlődés során véget tudunk vetni a gyermekházasságoknak. Uh, Köszönöm szépen Mark Giacomini úrnak az előadását. Kedves kollégák, most megnyitom a vitát, a beszélgetést a tagokkal. Először uh, Maria Goresze asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a szakértőinknek a történeteket, Lakshmi, Afibia történetét és a többiekét. Természetesen érzelem nélkül nem hagyhat bennünket mindez. Az Európai Parlamentben a jelentéstevő, társjelentéstevő voltam a gyermekjog ki témában mi mindent megteszünk, ami tőlünk tel, telik, hogy a nulla toleranciát biztosítsuk. A 2015-ös akciótervről is szó volt, de mindez nem elég. Sokkal többet kell tenni gazdasági lehetőségeket is biztosítani kell, ugye itt például Niger, Nigerről volt szó, és más országokról is, támogatni kell az áldozatokat, kompenzálni kell a különböző pénzügyi kieséseket, ugye sok esetben az Egyesült államok nem biztosítja meg, már a megfelelő finanszírozást, aztán beszéltünk az egészség géről ezeknek a lánygyermekeknek, hogy egész egyszerűen elveszik a gyermekkorukat. Azt hiszem, hogy az is nagyon fontos, ahogy elhangzott, hogy fontos lenne az adott országokban, az érintett országokban a törvények módosítása és hogy a már meglévőket is kikényszerítsük azok alkalmazását. Aztán ott van a képzés, az oktatás kérdése, jobban kell támogatni az áldozatokat. Március 8-án az egyik futball, ö, ö, futballista a, a, elmondott egy történetet, szervezett elkövetett erőszakról lányok ellen, tehát megerőszakoltak csoportosan lányokat, és még, e, és még díjat is kaptak ezért. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy az ilyen típusú rémes bűncselekményeket ne felejtsük el. Aztán a menekültáborokban, amelyeket mi magunk is meglátogattunk, láttuk, hogy mi a helyzet, a gyermekek jövője van kockán. Tovább kell dolgozni azon is, hogy beszüntessük a különböző bűn hálózatokat is. Köszönöm a svéd ombudsmannak mind azt, amit elmondott. Április 24-én a gyermekmigráció témában lesz egy mm, meghallgatás, és úgy gondolom, hogy igenis a gyermekek jogait is el kell ismerni. Mi elfogadtunk egy törvényt Svédországban, amely kimondja, hogy a 18 éven aluliak házassága nem legális, illegális. Tehát ezt tovább kell vinni, és ez egy jó gyakorlattá válhat az Európai Unión belül is, és más országokban is. Még röviden az isztambuli egyezménnyel kapcsolatosan, amely kriminalizálja a gyermekházasságokat. Vannak még országok, amelyek nem ratifikálták. Kérem, hogy ezt tegyék meg. Ratifikálják ezt az egyezményt. Ugye Szundarám asszony azt mondta, hogy hát itt mindez azért van, mert ezek lányok, mert nők. Hát pontosan az egyezmény erről szól. A bűncselekményeket azért követik el, mert itt nőkről van szó. Ugye, ez egy olyan ideológia, amely nem teszi leheté, lehetővé azt, hogy, hogy ezekkel a témákkal foglalkozzanak a megfelelő szinteken. Na most, ami a, a mi munkánkat illeti, ugye jelenleg felülvizsgálat alatt van az irányelv, a Dublini egyezmény, tehát amikor már férjezetten érkeznek hozzánk leányok, mi a helyzet, tehát ha nem erőszakosan adták őket férhez, mi is a helyzet az isztambuli egyezmény értelmében. Végül pedig el szeretném még azt mondani, hogy a vallás, a kultúra és a hagyomány soha nem lehet, soha nem lehet egyfajta kifogás, hogy a lányok ilyen helyzetbe kerüljenek. Beszéltünk a sztereotípiákról is, a, erről az ördögi körről, ugye ami az erőszakot illeti, a szegénységet, a kultúrát, mindez kapcsolatban van. Felülvizsgálunk számos dokumentumot, a migrációs menekültügyi politikát nak a dokumentumot is, és a zéró toleranciát akarjuk biztosítani. Köszönöm szépen, és pedig jutó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a nagyon fontos eszmecserét egy olyan témában, amely igenis egy nagyon sürgősen tárgyalandó téma. A FAM bizottságban is sokat beszélünk erről a témáról, a múlt évben is voltak meghallgatások, de még mindig keveset beszélünk a témáról. A számok, a számadatok önmagukért szólnak. Látjuk, hogy ilyen súlyos a migrációs helyzet is. A, a tagállamoknak többet kellene megtennie, megtenniük, és nem csak a drámai számadatokat kellene figyelembe venni. Vannak, van számos példa a tagállamokból is, amelyek sürgetik a parlamentet, hogy sokkal bátrabban lépjen fel. Én jó magam is egy javaslattal éltem, Remélem, hogy támogatni fogják a javaslatomat, mert a javaslatom magában foglalja mindazokat az elemeket, amelyek szólnak az ilyen típusú gyakorlat ellen. De fel is hívok mindenkit arra, hogy a különböző európai intézmények, a parlamentet beleértve, erőteljes intézkedéseket hozzanak Beszéltünk itt ugye az emberi jogokról. Természetesen fontos, hogy a szociális-gazdasági kapcsolatokban is figyelembe vegyük az emberi jogokat tagállamokban és harmadik államokban. Ezek a kislányok nagyon sokat szenvednek, generációról generációra megy át ez a gyakorlat, tele vannak sebekkel, lelki és testi sebekkel. Ugye azt hiszem, hogy akár több évtizedekre lesz még szükség, hogy ezt a problémát megoldjuk. Beszélni kell róla, és remélem, hogy a ha a parlament sokkal konkrétabb intézkedéseket tesz, akkor majd a nemzetközi szervezetekkel is e, párbeszédet lehet kezdeni, aztán a monitoring is nagyon fontos, e, ezt az egész helyzetet folyamatosan kell felügyelni, együtt kell működni, hogy hatékony módon harcoljunk e gyakorlat ellen. Köszönöm szépen, Ajutó asszony. Gracias, presidenta. En primer lugar... Köszönöm szépen. Először szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik felszólaltak ezen a meghallgatáson, és akik segítettek nekünk, a képviselőknek, akiknek ez a felel, akikre ez a felelősség hárul, hogy azután ezt a munkát jogszabályokra fordítsuk le, ezért köszönöm a segítségüket, hogy meghallgathattuk a tapasztalatukat intézményes szempontból, illetve azon szervezetek részéről, akik a terepen foglalkoznak ezekkel az ügyekkel. Az, az Európai Parlament szempontjából hosszú ideje több parlamenti szakbizottságban dolgozunk ezeken a kérdéseken, az emberi jogokon, a Női Jogi Bizottság is foglalkozik ezekkel a témákkal, az a nemek szerinti, vagy a nők elleni erőszak kérdése is nagyon fontos számunkra, és ez nyilvánvalóan kapcsolódik a nők elleni erőszakhoz, mindez, amiről ma szó volt. Mindaz, amiről ma szó volt, ez gyakorlatilag itt a, a társadalmi nem, vagy a, a biológiai nem is fontos szerepet játszik. Ezért nagyon fontos, hogy a civil társadalom és milyen lényeges munkát végez, megelőző munkát a kényszerházasságokkal kapcsolatosan. Az is nagyon fontos, hogy mit vártok tőlünk az intézményektől, a közigazgatástól, hiszen a mi feladatunk, hogy konkrét lépéseket tervezzünk ezen a területen. Például kihasználnám, hogy itt van az Unió külügyi szolgálata. Ezt lehet itt sürgetni, hogy a külpolitikákban és az együttműködési politikákban nagyobb hangsúlyt kapjon a nők ügye. Ezt a fajta jelzést kellene ezt a védjegyet bevezetnünk Európát, erről ismerjék meg, hogy kardoskodunk az emberi jogok mellett, és így eh, tegyünk egy lépést előre a megelőzésben is, eh, például olyan ügyekben, mint eh, amelyekről ma hallottunk, például Laksmi esete. Minden esetre köszönöm szépen a munkátokat, és azt kérném tőletek, hogy amikor továbbra is követeljétek az intézményektől, hogy vállalják fel a rájuk háruló kötelezettségeket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Következő felszólaló. Köszönöm szépen. Én is egyetértek a köszönetekkel. Igen, ténylegesen azok a számadatok, amelyeket hallottunk, amelyeket itt elmondtak, azok is arra mutatnak rá, hogy mi a helyzet ezekben az országokban. Tehát ne legyünk hipokriták. Itt Európában is nagyon hipok, nagy, nagyon is hipokriták vagyunk. Nagyon sok mindent tettünk, azonban a prevenció területén kellene többet megtennünk. Természetesen, mikor azt mondják, hogy a gyermekházasság a, gyermekek jogait megsérti, hát természetesen ez igen, de ez nem elég, sokkal jobban kell nevelni a, az embereket. Ugye itt minden politikai párt képviselve van, de ezt a képutatást mikor fogjuk végre abba hagyni? Vannak együttműködési szerződéseink számos országgal, ezeket megemlítettük, és minden alkalommal, minden alkalommal, amikor szociális kritériumokról van szó, nevezetesen, hogy a gyermekek kényszerházasságot beszüntessük, akkor mindig azt mondják, hogy ez protekcionizmus. Tehát megint csak ott vagyunk, hogy gazdaság, gazdaságság. Hogyha meg akarjuk szüntetni a gyermekek szenvedését, akkor nem csak ajánlásokat kell tenni, még akkor is, hogyha ezek nagyon fontosak, ugye a kidolgozott ajánlások, de jog alkotása van szükség. Arra van szükség, hogy ez törvény legyen, hogy egy kötelezettség legyen, hogy a különböző államok igenis a saját törvényeiket módosítsák, alakítsák át, mert ha ez nem így van, akkor csak képmutatás marad, és azt látjuk például, hogy ö, volt ugye a múlt éven is egy vita a kongói, ö, re, kongói köztársaságból, ugye amikor az ércbányákról volt szó, és akkor is mit láttuk, hogy, hogy a szavazás során, hát éppen, hogy két százalékkal meg tudtuk szavazni. Mert ugye azt mondták megint csak, hogy gazdasági szempontból kockázatos a helyzet. A gyermekek ne legyenek kockázati gazdasági tényezők. És ö, bravo, még egyszer gratulálok a munkájuknak, hoz, munkájukhoz. Köszönöm szépen, Márten úr, Veszera asszony. Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani ezért, a munkáért, kötelezettségvállalásért, és nagyon érdekesnek tartottam ezt az első részét ennek a meghallgatásnak. Referenciaként a felépési képességünkre Banglades esetét szeretném megmutatni. Múlt héten a plenáris ülésen bebizonyítottuk, hogy aktívan és hatékonyan tudunk lépni. Azért mondom ezt, mert azoknak az országoknak a jogszabályai, ahol sok a kis a gyerekházasság, ott is kimondja a törvény, hogy kiskorúak között nem lehet házasság. Mégis tudjuk hangsúlyozni, hogy úgy, mint Banglades esetében, ahol egyébként tiltották hivatalosan 18 év alatt a házasságot, nyilván ezt nem hajtották végre ezt a törvényt, hiszen 52%-ban a lányok 18 év alatt házasodnak. Itt sürgettük, hogy lépjenek, és olyan kormányokban, illetve olyan esetekben, ahol több százmillió euróval támogatjuk a kormány, de ezt ahhoz kötjük feltételként, hogy legalább az eh, érvényben lévő jogszabályokat tartsák eh, szem előtt, vagy te, eh, vegyék tiszteletbe. Hiszen ez az oktatásban óriási nagy hátrányt jelent a lányoknak, illetve hogy legalább a teherbe esett kiskorú lányoknak megfelelő egészségügyi ellátást biztosítsanak. Remélhetőleg eh, ez a jó példa más országok számára is példa lesz. Vannak olyan fejlődő országok, ahol a korai házasságok mértéke aggasztó. Legalább ahhoz hozzájárulhatunk, hogy a már elfogadott törvényeket betartsák és betartassák. Ezen a két vonalon kell haladnunk, hogy hangsúlyozzuk a jogállamiság kérdését, és ha már a jogszabály tiltja a gyerekházasságot, akkor ne keressék a kivételeket. Az is fontos, hogy az európai forrásokat megfelelően arra használjuk, hogy azokhoz jussanak el ezek a források, akiknek erre szüksége van, és hogy a terhes kiskorú lányoknak megfelelő egészségügyi ellátást biztosítsanak, és hogy ne kényszerítsék őket házasságra gyermekük apjával, hogyha ez nem volt egy beleegyezésükkel létrejött kapcsolat. Itt eh, emberi jogi, nőjogi szempontokat kell figyelembe vennünk, és azt is meg kell néznünk, hogy demokratikus és pénzügyi eszközökkel hogyan tudjuk elősegíteni ezt az erőfítést. Erre jó példa Banglades. Köszönöm. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen. Gonebo asszony. Köszönöm szépen, köszönöm én is. Hani asszony, köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, hogy hozzászólt ehhez a nagyon fontos kérdéshez, és én is szeretnék néhány dolgot felvetni. Lehet, hogy lemaradtam az elején róla, és már szó volt erről, elnézést érte. Azok, akik nagyon hamar mennek férjhez, ahhoz azok biztos nagy családdal rendelkeznek majd. Nem tudom, hogy Erről beszéltünk a világszerte kampányban, hogy korlátozzák a gyerekek számát, általában elismerik ezt. És természetesen az oktatásból való kimaradás is jelentős. A nagy családok, különösen ahol az egészségügyi rendszer nem túl jó, ott fontos erről is tudni az ezzel kapcsolatos képzés, oktatás, felvilágosítás. Van-e ilyen anyag? Másik dolog, a kultúráról beszéltek már sokan, és úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban van egy konkrét dolog is, hogy a férfiakat is eh, képezni, oktatni kell. Az elfogadott erőszak azért, mert a kultúra eh, ezt adja. Tehát eh, talán célirányosabban lehetne a férfiak és nők egyöntetű képzésével kapcsolatban is jól lenne foglalkozni. Köszönöm szépen, Hanni asszony. Más nem, más nem akar hozzászólni, akkor eh, szeretném megadni a szót Mohamed Sadat Hossein a nagykövet úrnak a szót. Három percet tudok adni, ne haragudjon. Thank you, Excellency. For... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, hogy szót kapok, és néhány megjegyzést eh, mondhatok el, én is megteszem majd három percben elmondani azt, amit terveztem. Nagyon nagyra értékeljük azt, hogy az albizottság megtartja ezt a meghallgatást a női és esélyegyenlőségi szakbizottsággal együtt. A gyermekházasság kérdésében egy olyan kérdés ez, amely minden ország számára, Banglades számára is óriási probléma. úgy tűnik, hogy elfogadnak, elfogadtak határon hazánkban van egy olyan törvényt, amely ösztönzi a gyermekházasságot, pedig épp ellenkezőleg van így. Ez a törvény intézményesen bevezette, hogy a faluk szintjén, a városok szintjén és az a nagyvárosok és országok szintjén is bizottságokat hozzanak létre, hogy megelőzzék a gyermekházasságot. Nos, mindig vannak persze kivételek. A világ minden pontján kés alá tenni valakit, az bűncselekmény. Kivéve, hogyha egy sebészről van szó. Miért akkor, amikor kulturálul beszélünk, akkor bizonyos társadalmakat korlátozunk. Én most nem azért vagyok persze itt, hogy erről beszéljek, inkább arról szeretnék elmondani, hogy a, a generációk hogyan járulnak hozzá az ország fejlődéséhez. Amikor egyetemi hallgató voltam, a professzorom azt mondta, hogy ő 45 évvel azt megelőzően volt diák. Tehát mostanhoz képest nagyjából 80 éve volt egyetemi hallgató, és azt mondta, hogy akkor, amikor ő egy diák lányjal akart beszélni, akkor ő vele mindig csak egy tanáron keresztül tehette azt meg. Soha nem volt lehetősége arra, hogy közvetlenül beszéljen a lányjal. Először a tanárhoz kellett fordulnia, és aztán a tanár mondta el a lánynak, amit akart, és a lány válaszát is ő rajta keresztül. Amikor én diák voltam, akkor már a kezét is foghattam leány barátnőimnek. Nos, most 40 év után vannak olyan esetek, amikor a férfi és leány hallgatók nem egy szobában, de mondjuk egy lakásban lakhatnak, ha több szoba van a lakásban. Nos, ez tehát, ahogy a generációk során a társadalom is fejlődik, és mindent megteszünk. De ez a fejlődés, a szociális fejlődés a gazdasági fejlődéssel együtt jár. 80 évvel ezelőtt gyarmatunk voltunk, nagyon alacsony volt a jövedelem szintünk. Aztán 40 évvel ezelőtt megpróbáltunk független országként mindent megtenni, hogy fejlődni kezdjünk. Most olyan formában fejlődünk, hogy ma már az Európai Parlament bizottságában beszélhetünk a humanitárius segényekről, amelyet kaptunk, Eh, ami most már mind sokkal kevesebb, mint korábban, azért, mert gazdaságilag jól, jobban teljesítünk. Tehát akkor, amikor itt vagyunk, akkor ezt is eh, a gyermekházasságot eh, a kivételekkel együtt kell tudnunk kezelni, hiszen ez a kivétel. A pénzügyekkel kapcsolatos, a kereskedelmi támogatások, amiket a hozzánk hasonló országok meg kell, hogy kapják, és a gyermekházasság például ezért aggasztó kérdés. Kérem, értsék meg a helyzetünket. A kivételt ne vegyék szabálynak. A szabály az az, hogy 18 év alatt Bangladesben nem megengedett a házasság. Ez a szabály. A törvény pedig, amelyet elfogadtak, sőt, végrehajtásra is kerül, mert erre bizottságokat hoztunk szinte, a közösségek, a, a falvak, a városok és az országos szinten is. A média sajnos erről nem számol be, ezt nem látják. A, a törvény az én nyelvemen van, de amint lefordítjuk a fordítani, átadom önöknek, mindenkinek az európai parlament minden tagja megkaphatja, a bizottsági kollégák és mindenki. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy szót kaptam. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, nagykövet úr. Pánciéri úrnak adom vissza a szót. Röviden, röviden szeretnék válaszolni a nagykövet úrnak. Ugye ő a saját országának a helyzetéről beszélt, nem is tehetett mást. Szeretném emlékeztetni önt arra, arra hogy ha valaki megkésel egy másik embert, akkor börtönben van a helye. És úgy, tűn, úgy tűnik, hogy nincs megfelelő szankció számos esetben. Ugye a mi sürgősségi indítványunkban, amelyet elfogadtunk a múlt héten, azt kérjük az ön országától is, hogy sok, az or, teljes országon belül sokkal ö, szigorúbb intézkedéseket foganosítsanak, hogy ez a gyakorlat ne létezen többé. Ami a külügyi szolgálatot illeti, a Nemrégiben elfogadtunk egy állásfogalást a gyermekek jogairól, amelyek inkább deskriptívek, tehát leíró jellegűek, és nem igazán foglalkoznak a gyermekházasságokkal. Itt azt hiszem, hogy meg kellene érteni, hogy, hogy a kiskorúak házasságával mennyire fontos foglalkozni. Gondolom, hogy hogy válaszolnak majd a feltételhez kötöttséggel kapcsolatosan is a szakértők. Tehát már te kap szót. Do you answer the question? Mark Giacomini úr válaszolna. Igen, tehát a feltételhez kötöttséget illetően természetesen a bizottság különböző szolgálataival együttműködünk, nagyon nagy munkát végzünk az SPG plusz témában, tehát itt elsősorban erről van szó. Uh, Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a szakértőinknek, az előadóknak két-három percben, hogy reagáljanak az elhangzottakra a tagok részéről. Ki kezdi? Tehát két-három percet kap mindenki, ahogy megvonja a konklúziókat. Okay, Fleur. Um, thank you very much. Um, in terms of, uh, of the... Köszönöm szépen. Én először is szeretnék köszönetet mondani az észrevételeikért, és azért is, hogy meghallgattak minket. Én azt találom nagyon fontosnak, hogy a parlament mit tud tenni. Számunkra ez nagyon fontos lenne, hogy továbbra is a gyerekházasságok és más káros gyakorlatok ügyét tartsák szem előtt, és nagy hangsúlyjal vegyék a parlament napi rendjére. Globális erőfezítése, ez politikai szerepvállalásra van szükség. Láttuk ezt, hogy azokban az országokban, ahol dolgozunk, ahol van politikai akarat, és felvállalja a politika ezt az ügyet, valós előrelépés lehet elérni. Köszönöm szépen. Málbert, úr. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. A vita nagyon érdekes volt, és nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam. Látom, hogy inkább a kül kapcsolatokra összpontosítanak, Védországban mi inkább belügyi kérdésnek tekintjük ezt. Svédországban és más országokban is kell foglalkoznunk ezzel az ügyel, amikor például menedékkérőként fordulnak hozzánk a gyerekházasságok áldozatai. Nagyon fontos és nagyon egyértelmű számunkra, már ami a jogi szempontokat illeti, hogy a gyerekházasság nem szabad, hogy elfogadhatóvá váljon. Korábban azt láttuk, hogy kettős mérce érvényesül Svédországban is, és máshol is, hogy azokat a gyerekeket, akik külföldről jöttek és ott kötöttek házasságot, másként kezeljük, mint a sajátjainkat. Azt is gondolom, hogy ha egyértelmű az álláspontunk, akkor hangsúlyozzuk, ami korábban elhangzott, vagyis hogy a gyerekeknek hangot adjunk, vagyis hogy érvényesítés, érdekérvényesítési lehetőséget, hogy sok esetben előfordult, hogy az idősebb korú férj, beszélt csak a bevándorlási hivatal képviselője előtt. Olyan helyzetet kell létrehozni, hogy a gyermek biztonságban érezze magát, és ne érezze veszélyeztetve vagy fenyegetve magát, vagyis hogy biztonságos környezetet kell teremteni, hogy a gyermek el tudja mondani a saját verzióját is. Hogyha a pár még együtt él, akkor eh, arról is meg kell győződni, hogy 15 évet betöltött el már az illető gyermek. Az Európai Unión belül is eh, <clears throat> említést és figyelmet érdemel ez az ügy. Köszönöm, professzor úr. Köszönöm szépen Először is nagyon örülök, hogy a kultúra és a férfiak oktatása és említése került. Én is beszéltem erről, és az, a nemi csonkítás esetében is igaz ez, hogy a nők azt mondják, hogy azért vállalják a beavatkozást, mert különben a férfiak nem vennék őket felel, segítségül, mire a férfiak azt mondják, hogy ők számukra ez nem lényeges. Sokszor van ez az eltérés, és tabúvá válik egy-egy téma egy társadalomban, de lehet, hogy ugyanez az igazság a gyerekházassággal kapcsolatban is, ezért nagyon fontos a tudatosság növelés. A, a demokratikus átmeneteknek a kérdése is felmerült, a tanulmányokból gyakran kiderül, hogy a korábbi, rövidebb várható élettartam miatt korábban kezdték az reproduktív karrierüket a nők, ugyanez a változás érvényesült a, a, az egészségügyi ellátás révén is. a nemzeti, regionális, nemzetközi átlagokra hagyatkozni nagyon veszélyes. Mint említettem, nagyon nagy a különbség a városi és a vidéki térségek között már, ami például a fogazáskáztást illeti. Vidéken sokszor azt tapasztaljuk, hogy egy lépést előre megteszünk, és jön két visszalépés. Minden esetre én annak örülök, hogy a politizálása vagy átpolitizálással kapcsolatos kérdés is megjelent, például a kereskedelmi megállapodások esete, illetve szerencsére én nem csak iskolákban és ilyen szép épületekben töltöm az időmet, hanem eh, az afrikai országokban is. Például a hivatalos házasság nyilvántartások esetében is volt egy falusi jegyző, amely, aki azt mondta, hogy már nem is regisztrálják a házasságokat, mert az polgármester megköveteli, hogy az önkormányzat ceremóniáján megcsukolja egymást a vélemény, vőlegény és a mennyasszony, de erre nem hajlandóak, mert ez ellenében megy a hagyományoknak, és inkább nem is regisztrálják a házasságokat. Aztán megint a politika beleszólása. Van egy olyan ország, ahol a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy a gyerekházasság alkotmány ellenes. A kormány úgy döntött, hogy fellebbez a legfelsőbb bíróság döntésével szemben. És én megkérdeztem, hogy miért tették ezt. A miniszter azt mondta, azért, mert azt akartuk, hogy magasabb bíróságtól egyértelmű határozat szülesen, de sokan mások azt mondják, hogy az elnök törzséből származnak azok, akik leginkább gyakorolják a gyerekházasságot, és nekik akar, nekik akart megfelelni ezzel az elnök, vagyis sok alkalommal a gyerekek érdekét feláldozzák politikai érdekeknek. Ezért kell foglalkozni a politikai kérdésekkel is. Banglades ügyét felvetették, és ennek örülök. Banglades a Gyerekjogi Bizottság előtt megjelent tavaly. Nagyon konstruktív pár beszédet folytatunk, és gratulálok Bangladesnek, hogy sok esetben sok, egy, sok egyezménybeli rendelkezés mentén nagyon nagy előrelépést tettek. Felvetettük ezt a kérdést is, követjük a fejleményeket, és majd meglátjuk, hogy az új törvényt hogyan hagyják végre Bangladesben. Két további gondolat. Felmerült ez a kérdés, hogy mit kell tenni intézményes szereplők szempontjából. Novemberben, amikor itt voltam, itt merült ez fel, hogy az EU, az egyezmény ratifikálását ugyanúgy kezeli-e majd, mint a fogyatékossággal élőkről szóló egyezmény ratifikálását, aztán ami az intézmények szerepét életi. A regionális szervezetek szerepét nem lehet alábecsülni. Az Afrikai Unióban és az ENSZ-ben is egyeztettek kollégáimmal, miért érünk el erről a lépéseket Afrikában? Azért, mert az Afrikai Uniónak annyira egyértelmű az álláspontja, a gyerekházassággal kapcsolatosan. A döntéshozatal legmagasabb szintjén, a közgyűlés szintjén döntöttek arról, hogy elutasítják a gyerekházasságokat, és egy ilyen döntés kapukat nyit meg. Ez a támogatás, amivel az EU, az Afrikai Unió támogatja ebben a döntésben, ez nagyon sokat számít, és ez nagyon üdvözlendő, mert ez bizonyára ismerik ezeket az érveket, Sokan azt mondják, hogy na, ezek az európaiak a saját ideológiájukat rájunk, ránk erőltetik, de így legalább ezeket az ellenérveket meg lehet száfolni. Végül pedig, nem tudom, hogy hallottak-e arról, vagy jól figyeltek-e akkor, amikor kollégám arról beszélt, hogy a, növekedé, a népesség növekedése miatt 2050-re az a kis előrehaladás, amit most tapasztalunk, már nem is lesz haladás. Én így értettem. Mostantól 33 év múlva, vagyis 12.045 nap múlva, lehet, hogy itt ülnek majd ugyanebben a teremben, ugyanebben ezen a panelen, különböző más tolmácsok lesznek és más szakértők, de ugyanez lesz a következtetés, ugyanerről fogunk beszélni, mert jelentős előrelépés nem történik. A mi bizottságunk, én ezt sokszor elmondom kollégáknak és az államok képviselőinek is, hogy nagyon fontos, hogy a mi szerepállásunk valóban változtasson a világon, és ez a hatás háromszorozódjon meg. Én szeretném, hogyha Afrika a világ jobb lenne a gyerekeknek, mint amiben én felnőttem, vagy amiben mi felnőttünk. Thank you. And now Mrs. Lakshmi Sundaram, please. Lakshmi asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Azt, azt hitt, úgy gondolom, hogy talán reagálnék néhány olyan dologra, ami felmerült, különösen azzal kapcsolatban, hogy akik azok a lányok, akik eh, korán mennek férhez, azoknak több gyermekük van-e. Hogyha beleképzeljük magunkat egy ilyen férhez adott gyermek helyébe, akkor általában a termékenységüket eh, nagyon nyíltan és nagyon gyorsan be kell bizonyítanuk. Tehát eh, valóban ez igaz. Ezt látjuk. Nincsenek frissebb adataim, de úgy gondolom, hogy a, a terhességek 90%-a ilyen házasságból születik. Tehát a két kérdés nagyon összefügg. A valóban fontos éppen ezért azt, hogy megfelelően kezeljük ezt a kérdést. A gyerekek jogaival együtt. Volt néhány megjegyzés a férfiakkal való együttműködés, a szociális normák változása. Azt hiszem, a civil társadalomnak kulcsfontosságú szerepe van a gyermekházasság kérdésében. E, nem lepi meg önöket, de azért ez fontos, hogy elmondjuk. Látjuk, hogy a tagjaink nagyon gyakran magukból a közösségekből jönnek, akik saját maguk is gyermekmenyasszonyok voltak, vagy családtagjuk vagy gyerekmenyasszony, tehát tudják, hogy mi a probléma. És hogyha van egy olyan magisztrátus, amely csókra kényszeríti a házasság szentesítését megelőzően a párokat, nos ez, ne, ez helytelen. Ekkor tudják, hogy ez így van. Nagyon fontos, hogy visszatérjünk mindarra, hogy mivel lehetne segíteni ezeket a csoportokat, mert nagyon gyakran apró, két-három emberből álló csoportok ezek egy-egy közösségen belül. De erre kell, hogy ismerjék azt, hogy a munkájuk fontos, de hát anyagi és anyagi támogatásra is szükségük van. Ezek a csoportok csinálnak olyan programokat, amiben például férfiakat, nőket összehoznak, hogy beszéljenek arról, hogy mit jelent a maszkulinitás, hogy mit jelent az, hogy fiatal lányokat vesznek el, hogy tényleg ezt akarják-e az életükben. Vagy mások az egész közösséget, nagyobb társaságot hoznak össze, hogy mit jelent a lányoknak a kényszerházasság, és több e, ezer ilyen közösség hozott már ezek alapján olyan határozatot, hogy betiltják ezeket a házasságokat. Igenis jelentős hatása lehet nagyon bonyolult kérdések forrására ezeknek. Olyan hatásokat válthatnak ki, amiket külső szervezetekkel soha nem tudnánk elérni. Köszönöm. Marce Kamini úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Zárásképpen mindössze annyit szeretnék mondani, hogy ez a, ezek a kényszerházasságok, ezek a korai házasságok súlyos emberjogi sérelmek, a nők ellen elkövetett erőszakot jelentik, és mindent meg kell tennünk, ami tőlünk telhető, hogy ennek véget vessünk. A harmadik országokkal, az érintett országokkal a párbeszédünkben rendszeresen beszélünk erről a témáról, ez egy stratégiai téma, ahogy hallottuk természetesen, sőt én is mondtam már, számunkra fontos az, hogy megértessük az emberekkel, a lányokkal és a fiúkkal is, hogy miről is szól a nemek közötti egyenlőség, hogy felkészítsük őket a jövőre, hogy mindez eltűnjön a lehető leggyorsabban. Köszönöm szépen! Szeretnék minden előadónak, minden tagnak köszönetet mondani a részvételért a mai meghallgatáson nagyon értékes információkat kaptunk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy különböző intézkedéseket javasoljunk mind az EU-n belül, mind pedig kívül. Panceri elnök úr, öné a szó. Szeretnék én is köszönetet mondani a vendégeinknek, és így zárnám le. A kiskorúak házasságára azért kerül sor, mert a szülők úgy gondolják, hogy joguk van rákényszeríteni a kiskorúra a házasságot, és természetesen ez azt is jelenti, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy itt méltatóságról van szó, arról, hogy a kiskorúak a saját életüket megválaszthassák. mert az életük számára ez fontos. Éppen ezért megszerveztük ezt a meghallgatást, mert a mi munkánk célja, a célkitűzéseink arról szólnak, hogy szűnjön meg ez a helyzet, reméljük, hogy ez így lesz, és javítani tudunk majd a helyzeten. Nagyon szépen köszönöm minnyájuknak ezt a nagy lehetőséget. Uh, uh, Kedves kollégák, most pedig kérem a FEM tagokat, hogy jöjjenek át a másik terembe, és ahol szavazás lesz és koordináció.